alapításán alapul ez a döntés. Most pedig kezdjük el a szavazást. First, first. Először is az elnökök értekezlete azt javasolta a háznak, hogy az adókkal foglalkozó különleges bizottság hatásköre és mandátumát terjesszék ki 2016. augusztus másodikáig. Van-e ellenvetés ezzel a javaslattal kapcsolatban? Nincs. Akkor Ezt elfogadottnak tekintjük, és elkezdjük a tényleges szavazásokat. Románul folytatom. prima este libertatea de exprimare primul raport este libertatea de exprimare în kazahstan az első uh, szab, téma a kazahsztáni uh, állásfoglalás tervezet, ötös módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es pont, eredeti szöveg, első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az állásfoglalásról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik Egyiptom állásfoglalás, Giulio Regeni esete. Hármas bekezdés mellette, első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as bekezdés első rész mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva az állásfoglalásról, mint az állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az a Kongora vonatkozó állásfoglalás tervezet, hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, Ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a nyolcas mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ugyanaz a többség volt, mint előbb, úgyhogy elutasítottuk kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, megnyitom tehát a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 10-es szöve eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most az állásfoglalás egészéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik A Teszárnec jelentés a Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése. Egy eh, szavazás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Grosztet jelentés, állatgyógyászati készítmények. Nagyon sok módosítást nyújtott be a szakbizottság, és ezzel körül egyben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ha ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 49-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. A harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 291-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 209 D mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 292 315-ig, ezek fogyottak, 316 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 111-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. másik rész, de mm, szerint szavazom, melyítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 113-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 293 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 298 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik a 117-es. Nem, ellenőrizni kell a 298-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az én hibám volt. 117-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120, ja, második rész, népszerinti szavazás. Elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. 127-esről tehát szavazógéppel is szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom azt. Elfogadtuk. 131-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Valakinek gondja van? nem halljuk a felszólalókat. Jó, akkor kicsit több időt hagyok majd a szavazásra, ez volt a gond, hogy nem volt idejük szavazni a képviselőknek. Nos, akkor egy kicsit majd beállni fogok. Ez nem késleltetési taktika, ezt el tudom fogadni, semmi gond az más kérdés, hogy mindenki haza szeretne menni. Észszerűen csináljuk. 131-es név szerint képpel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 299-es név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 300 as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Százszal... 301-es név szerinti szavazás. elfogadtuk. 318-as, ismét név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. I am looking to see the lights. Elutasítottuk. See that they work, you know, then I proceed. Remélem, hogy működött a dolog. 318-as, 319-es pontosabban, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 312-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-esről nem szavazunk, 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 320-as ról nem szavazunk, 321-es nép szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.22-es név szerint zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ismét 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100 50 144-esről újra szabadást tartunk géppel, 144-es, lezárom a szabadást. Elfogadtuk. Elnézést, tévedtem, mondja az elnök. Száz ötvenes. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-esről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 152-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 186-osról két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Vitatják? Én pedig úgy láttam, hogy egyértelműen elfogadtuk. 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 205-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 302-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 2.13-as két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Előtt. Nem. Ellenőriznünk kell. A 2.13-as második részéről kérem szavazzanak a szavazógéppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3.17-es, ugyancsak géppel szavazunk, tessék. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2.14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2.26-os név szerint Votul este închis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.27-es géppel szavazunk, tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 230-as név szerint kérem szavazzanak. Lezárom a szabadást. Elfogadtuk. 294-esről, 323-asról nem kell szavaznunk. Ezek után a 230-asról azonban igen, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 294-es. Kit támogatja a 291? Nem egyértelmű. Megnyitom a szavazást a 234-esről. Lezárom. elfogadtuk. 239-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 303-as mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 303-as tét, kérem szabadzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 248-as mellette. Ja nem, erről nem kell szavaznunk. 250-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 304-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 253-asról nem szavazunk, 254-esről kell géppel szavaznunk, tessék. Bezárom a szavazást. Elutasítva. 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 270 hármasról szavazógéppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 278-as, ugyancsak géppel szavazunk, tessenek szavazni. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 305-ösről szavazunk szavazógépet. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 283 as kitámogatja mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 306-osról nem szavazunk, 307-es géppel szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 308-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 309-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 310-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 290-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 311-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 313-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 23-asról két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 314-esről géppel kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 295-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-esről nem szavazunk, 296-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk. Grosztett asszony megkapja a szót de szavaznunk kell a bizottsági javaslatról előtte, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most kapja meg rossz asszony a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen. Je propose le report du... Azt javaslom, hogy az állásfoglalási indítványról a 61-es második bekezdése alapján közvetlen következzen most, és utána kezdjük el az intézményközi tárgyalást, amennyiben azt elfogadjuk. Elnök. Azt javaslom, hogy szavazzunk, igen. Mégpedig név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ne ducem mai departe la raportul. Haladunk tovább. Pászeszkó úr jelentése következik. Megadom a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Nem kéri? Nem kér szót? Bocsánat, mondja az elnök. Összetévesztettem a papírokat a dossziémban. Blogban szavazunk, az 1-től a 35-ös módosítóig szavazunk. Most mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. A bizottság javaslatáról mellette ellene tartózkodók elfogadva, most pedig Megadom a szót Teneszeszkó úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Javaslom, illetve kérem a kollégákat szavazzák meg az állásfoglalás, a jogalkotási állásfoglalásról szóló szöveget. Megnyitom a szavazást, mondja az elnök, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom. Elfogadva. Haladunk tovább. Úton a Prosperello adatközpontú gazdaság felé következő napirendi pontunk, első módosító első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész mellette, ellene, a második rész okafagyottá vált, mondja az elnök, elnézést kérek, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A szövet eredeti része következik, első rész mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. második rész mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 15-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26-os bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 26-os bekezdés második részét, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elfogadva. 29-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva a második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 32-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 36-os bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. B preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. C preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. D preambulum bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók Elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Punctul următor, situația din Eritrea. A következő napi rendi pont az eritreai helyzet. 6. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Há harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16-os bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. raportul privind fosta Republică Iugoslava Macedónia. A Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló jelentés következik 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva második rész, név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitottam, a szavazást lezártam. Elfogadva. Kettes bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Megnyitom a szavazást a hetesről, ellenőrizzük a hetes módosítót. A szavazást lezártam. Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 32-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 12-es módosító mellette, elnézést, mondja az elnök. Tévedtem, a hármas módosító következik. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-as név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam, elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 45-ös bekezdés, eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes módosító első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész oka fogyott vált. 48-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom, a szavazást lezártam. Elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A szavazást megnyitottam a nyolcas módosítóról. A szavazást lezártam. Elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Szép rambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Gép rambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. It was more than evident. Teljesen egyértelmű volt az eredmény, mondja az elnök. Votul este deschis. Jó, ellenőrizzük, akkor a szavazást megnyitom. Lehet, hogy nem hallották a tolmácsolást, mondom, megnyitottam a szavazást, Maria szór, megnyitottam a szavazást. A szavazást lezártam. Jó, hát volt egy kis különbség. De szabad szemmel ez nem volt látható, úgy tűnik. Haladunk tovább. A Montenegróról szóló jelentés következik. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes és hetes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 4-es és 7-es módosítókat, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. Én hibáztam, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy meg kell törölnöm a szemüvegemet. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 33-as bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva második rész. Név szerint szavazunk. A szavazást megnyitottam. Lezártam. Elfogadva. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Kovácsev úr, öné a szó parancsoljon. Szeretnék a néppárt részéről szóbeli módosítást megfogalmazni a hármas módosító első részéhez, ami az első mondat után következne, és Montenegro euróatlanti szervezetekbe való integrációjáról szólna. Köszönöm. Van-e valakinek ellenvetése? So, we have 40 colleagues who oppose 40 kolléga ellenzi a módosítást, úgyhogy sajnálom. Haladunk tovább. A harmadik módosítóról az eredeti megfogalmazásban szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Második rész, módosító, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 11-es mellette, ellene, A hármas második részét kívánják ellenőrizni, jó? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. Amendamentum 11 pentru. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A kette sokkal fogyottá vált. A szövegről, illetve az állásfoglalás egészéről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egy kompromisszumos módosítót kaptam Gualtieri úrtól viszonylag későn érkezett be ez a kompromisszumos módosító, ezért szeretném megkérdezni, hogy van valakinek ellenvetése Gualtieri úr módosításával kapcsolatosan. Úgy látom, nincs senkinek ellenvetése. Akkor szavazunk egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Valaki részenkénti szavazást kért az 50-essel kapcsolatosan, de aztán visszavonták mégis, úgyhogy erről nem szavazunk. 64-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. 65-ös, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. 66-os. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Szeretném megkérni azokat a kollégákat, akik nem kívánják a szavazatokat megmagyarázni, hagyják el a termet gyorsan és csendben. Colegi, putem trece la explicațiile de vot. Kollégák, hölgyeim és uraim, talán akkor térjünk át a szavazatmagyarázatokra most már tényleg. Hogyha valaki szeretné folytatni a beszél, magánbeszélgetéseket, akkor azt kérem, hogy a üléstermen kívül tegye meg.